El señor presidente. Se reanuda la sesión, señorías. Y, en primer lugar, les comunico que ha sido distribuida el acta de la sesión de ayer. Megnyitom az ülést, a tegnapi jegyzőkönyvet kiosztották, ha nincs észrevételük, akkor úgy tekintjük, hogy elfogadtuk. Most pedig Koajó úr jelentése következik. Miről is? Ugye a biztonsági elemekről és biometrikus elemekről az úti okmányokban és útlevelekben. Koajó úr, öné a szó, négy perce van önnek.